európai projekt található, és mind az állam, a moldovai állampolgárok, mind az Európai Unió javára fordítódik. Mindezt köszönöm. Köszönöm, Füle biztos úr. Hat állásfoglalási ídnépent kaptunk ezen vita lezárásaként, egyet a néppártól, a másodikat a liberálisoktól, aztán a GUE-től, a zöldektől, a szocialistáktól és az ECR-től úgy szintén. Most az a kötött megállapodások értelmében ma ö, délelőtt fogunk szavazni ezekről az állásfoglalásokról. Következik a napirend következő pontja, szóbeli kérdés az Európai Bizottsághoz, a tengeren elveszett kontéren, konténerek és kártérítés tárgyában. A közlekedés és idegenforgalmi szakbizottság nevében a szóbeli kérdést bemutatja 5 percben a szobrai szerzője, Brian Simpson kolléga, tessék. Thank you, uh, President. I... Köszönöm szépen, elnök úr. A közlekedési bizottság nevében szólok a mai napon egy olyan témában, amelyet figyelmen kívül hagytunk nagyon hosszú időn keresztül, ez pedig a tengeren elveszett konténerek kérdése. Döbbenetes számomra, hogy uh, a mai modern korban több ezer konténer elvész évente, és ezek nagy többsége egyszerűen a vízbe esik, a tengereinkbe esik a hajókról. Tíz ezer konténer vész el évente, a becslések szerint. A hajó, hajók, illetve a hajót működtetők, a biztosítók elfogadják ezt a statisztikát, és semmit nem tesznek. 2000 konténer veszett el az utóbbi évben, és ez a szám időről időre emelkedik. Ezek a konténerek szennyezik a tengereket toxikus és nem toxikus anyagokkal is, illetve nagyon súlyos takarítási költségeket hárít ez a helyi szervezetekre. Csökkenteni kell az elveszett konténerek számát, és a tengerészeti ügynökségnek üzenetet kell küldeni, hogy a helyzet elfogadhatatlan. A Holland Marin Intézet arra a következtetésre jutott, hogy a hibás rögzítés, a túlsúlyos rakomány, illetve a hajón történő nem megfelelő elrendezés miatt szabadulnak el a konténerek. Ezen kívül a nagyobb hajók legénysége nehezen veszi észre, ha az időjárási körülmények miatt egy nagy rakomány előre-hátra mozog, ami miatt a vertikális gyorsulás ezeken a területeken meghaladhatja a hajó tervezése során figyelembe vett értékeket. Továbbá mivel a nem mérgező anyagokra vonatkozóan nem létezik szigorú felelősségbiztosítási egyezmény, ezért a helyi a hatóságoknak kell megfizetni a takarítási műveletek árát. Azt szeretnénk, hogy a bizottság proaktívan járjon el ebben a kérdésben, és próbáljon meg megoldást találni erre az elfogadhatatlan helyzetre azt kérem a bizottságtól, hogy tanulmányozza a Lesinget C projekt eredményeit, és javaslatokat nyújtson be a konténer rögzítés, illetve a rögzítési eszközök témájában. Másodszorban azt követeljük, hogy a konténereket megfelelően tegyék partra, és megfelelően tárolják a hajókon, mielőtt a hajó elhagyja a kikötőt. Ezen kívül automatikusan működésbe lépő jeladók használatára is szükség van. Továbbá azt kérjük a bizottságtól, vizsgálja meg a kártérítési rendszert, annak érdekében, hogy a helyi hatóságok és szervezetek ne károsuljanak. És végül a szélesebb e, tenger, tengerészeti ágazatot hívom fel arra, hogy közös lépésre van szükség. Viharok esetében vesznek el konténerek, ezt elfogadom. Azonban elfogadhatatlan számomra az, hogy a nem megfelelő munkavégzés, a nem megfelelően rögzített konténerek, illetve a hanyag megközelítés miatt vesznek el konténerek a tengereken. Ezek az elveszett konténerek veszélyesek, az, hogy évente 20 ezer ilyen konténert veszítünk el, egyszerűen elfogadhatatlan, hiszen ezzel életek forognak kockán, életek kerülnek veszélybe, és ezért konkrét lépéseket követelünk. Itt az idő, hogy megoldjuk ezt a problémát. Köszönöm. Eh, Köszönöm, Simpson úr. A bizottság nevében most Minkin asszony kap szót a holtaí uaisle tá mé buíoch go teachta simpson as Köszönöm. Elnök úr, kedves kollégák! Köszönöm Simpson úrnak ezt a rendkívül fontos kérdést. Nagyon sokan ö, érdekeltek ebben a témában. Ez elsősorban a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet feladata, ö, az elveszett konténerek kérdése nemzetközi szinten szabályozott. Az Európai, Uni, Európai Bizottság kész együttműködni a tagállamokkal, hogy a Nemzetközi Tengerészeti Szervezet struktúráján belül megoldást találjunk erre. Na most, ami a túlsúlyos, illetve nem megfelelően rögzített konténereket illeti, erre nincsenek EU szabályok a hajókra való felrakodást előzően ezek nemzeti kompetenciába tartoznak, vagy nemzetközi egyezmények keretén be, be tartoznak. Az Európai Unió nem kezdeményez ezen a terén, bár ez megváltozhat abban az esetben, hogyha nemzetközi tárgyalások nem vezetnek eredményre. Mielőtt bármi új javaslattal élnénk, az Európai Bizottságnak először is fel kell mérnie azt, hogy milyen hatása lenne ennek az intézkedésnek a hajózásra. Ma nem rendelkezünk ezzel. Ami a harmadik ö, rendszert ö, kérdést illeti, hogy hogyan lehetne megtalálni ezeket a konténereket, fel lehet ö, vetni ezt a kérdést, de ez mondjuk sokba kerülne, hogyha föl kellene szerelni a hajókat az ilyen jellegű berendezéssel, úgyhogy a végső döntés előtt ezt meg kell vizsgálni. Az Európai Bizottság a 2255-ös irányelvet szem előtt tartja, annak érdekében, hogy a hajón a felelős jelentse, hogyha lát bármilyen lebegő konténert a tengeren. Nyilván meg kell vizsgálni azt, hogy milyen költségeket jelent ez. Logisztikai és biztonsági szempontból meg kell vizsgálni a konténerek nyomon követhetőségének lehetőségét. A 2009-20-as értelmében ezt meg lehet vizsgálni, a 2009 35-ös irányelv vonatkozásában nyilván meg kell vizsgálni azt a lehetőséget, amikor valamilyen olaj kerül a tengerbe. A 2004-35-ös irányelv szigorúan szabályozza a felelősség kérdését, hogyha a környezetet veszélyeztet, bármi veszélyes vagy szennyező anyag a tengeren. Ebben az esetben azonnal lépni kell, hogyha a fajokat, illetve a természetes élőhelyet mindezek az anyagok veszélyeztetik. A továbbiakban fel kell mérni azt, hogy az arányosság kérdése hogyan játszik itt szerepet, ezen kívül figyelembe kell venni a normák javítását is. Köszönöm. Vamos a abrir el turno de oradores que hablan en nombre de los grupos y en primer lugar... Köszönöm szépen, biztos asszony. Most pedig két percben Riké képviselő kapja meg a szót a néppárt nevében. Köszönöm, elnök úr. Biztos asszony. Ahogy Simpson úr is említette, több ezer konténer esik bele az európai vizekbe évente, és nagyon nagy veszélyt jelentenek két okból. Először is a szennyezés miatt, amiről hosszasan beszéltek, de ugyanakkor azért is, mert vannak olyanok, amelyek nem süllyednek el, hanem lebegnek a vízfelszínen, és nehezen lehet őket megtalálni. Ez már óriási veszélyt jelent a hajózásra is, a kereskedelmi hajózásra, de főleg a, hajózá, a halászok szempontjából, hiszen ez az emberi életeket veszélyezteti. Ez tehát rendkívül komoly probléma, és igen, úgy hallottam, hogy a bizottság azt mondja, hogy vagy nincs megfelelő információja, hogy fellépjen, vagy úgy ítéli meg, hogy a jelenlegi szabályozások vonatkozásában már vannak lehetőségek. Hát pedig ez nem megfelelő helyzet, azt szeretnénk, hogyha hatékony intézkedéseket javasolnának, prevenciós célokkal is, vagyis azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet felrakodni konténereket és rögzíteni a hajókon, másodszorban pedig hogy megfelelő gazdasági körülmények között automatikusan működésbe lépő jeladókat használjanak az elveszett konténerek megtalálása céljából, hogy védjük az emberi életeket, mert ezek veszélyesek lehetnek ilyen esetben, vagy pedig, hogy a, a mérgező anyagokat tartalmazó konténereket ki lehessen halászni a tengerből. Hiszen ezek környezetvédelmi kockázatot jelentenek. Ezen ő berendezések segítségével, hogyha kihalászák a konténereket, meg lehet találni, hogy ki a tulajdonos, mert ha nincs ilyen tulajdonos, és nem lehet megtalálni a konténer segítségével, akkor nagyon nehéz a felelősség kérdését is rendezni. Úgyhogy határozottan kérem a bizottságot, hogy ne elégedjen meg azzal, hogy konstatálja, hogy nincsenek megfelelő eszközeink, ez nem elegendő, hiszen, is, hiszen a környezet biztonsága forog kockán, de az életek is, úgyhogy lépni kell. Köszönöm, Rike úr. A szocialisták nevében másfél percben El Kadraui kap Köszönöm szépen, elnök úr, biztos asszony, kollégák. A frakcióm nevében szintén szeretnék csatlakozni Simpson úr által elmondottakhoz, aki a közlekedési szakbizottság elnöke. A konténerek elvesztése és természetesen azok tartalma elvesztése is súlyos probléma, hiszen erről ne feledkezzünk meg, hogy erről is szó van. Ezt alul értékelik ezt a problémát 2000 konténerről van szó évente az európai felségvizekben. Súlyos következményekkel jár ez a környezetre, természetesen a személyzetre és más hajók legénységére, valamint a tenger melléki tengerparti régiókra is amelyeknek be kell avatkozniuk, hogy a károkat csökkentsék, és azt meg kell vizsgálni, ezt a problémát, meg kell nézni, hogy mik ennek az okai, a rossz időjárás, a nem megfelelő rögzítés, rakodás. Az én frakcióm szerint ez egy európai jelentőségű probléma, tehát nem szabad passzívan várnunk, hogy valaki nemzetközi szinten foganatosítson kezdeményezéseket. A az európai szociális párbeszéd keretében ebben az ágazatban az Európai Bizottság bizonyosan kereshet és találhat új eljárásokat annak érdekében, hogy a konténerek rögzítése, elhelyezése megfelelő lehet, legyen. A konténerek nyomon követhetősége, ahogy Nikei kolléga mondta, nagyon fontos ebben a tekintetben, de az egész logisztikai politika szempontjából. Tehát biztos asszony azt kérem, hogy a következő hónapokban konkrétabb kezdeményezések szülessenek e tárgyban. Elnök, köszönöm szépen, Kadrai úr. Most pedig az ALDE frakció nevében Meissner képviselő következik két percben. Köszönöm, elnök úr, biztos asszony voltak már újságcímek azt illetően, hogy például tornacipőkkel megrakott konténerek értek el szigetekre a lakosság nagy örömére, máskor gumikacsákkal megrakott konténerek. Nos, ezek még kedvesebb variációi az ilyenfajta elveszett konténereknek, de sajnos a konténerek tartalma nagyon súlyos károkat is okozhat, és ezért valamit tennünk kell, hiszen ez a probléma most már világos vált számunkra. A holland kormány közvetlen vizsgálatokat vezetett be ezzel kapcsolatban, hogy miért is történik ez, már megneveztek különböző okokat ezek között, például észrevették, hogy vannak EU előírások, hogy hogyan lehet a rakományt biztosítani, tehát nincs szükség új szabályokra, biztos azt, hogy már vannak szabályok, például a kézikönyvben is ez szerepel, de Sajnos a hajók nagy része nem megfelelően rögzítette a rakományt, nem mérte le a konténereket, vagy a legénység a, már a célállomás előtt a rögzítést megszüntette a rakománynál, hogy sokkal gyorsabban ki tudjanak rakodni. És mindez természetesen ahhoz vezet, hogy súlyos környezeti terhelés alakulhat ki, sőt akár hajózási balesetek is előfordulhatnak, és hatalmas károkat okozhat mindez. 15% ezen konténereknek eléri a tengerpartot, 15% pedig lebeg a tengerben, és ez nagyon súlyos probléma más hajók számára, vagy a fúrótornyok számára, vagy a környezet szennyezés szempontjából. Tehát meg kell nézni, hogy ki mennyire részese az ilyen problémáknak, a kikötők üzemeltetőivel, a hajózási társaságokkal párbeszédet kell folytatni, hogy az előírásokat hajtsák végre, és rendszeres ellenőrzésekre van szükség, hiszen 2000 konténer valóban túl sok, és megvalósíthatósági tanulmányok készítése nagyon sokáig tart, nekünk azonnal cselekednünk kell, mert ez így nem mehet tovább. Elnök, köszönöm Meissner kolléga. Pászka úr következik utolsóként a frakciók nevében felszólal közül. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt biztos asszony. Az elveszett konténerekkel kapcsolatos költségek kérdése a szállítási cég, a biztosítási cég, illetve a, a tulajdonos cég közötti ügy, Nagyon fontos a tengerészeti személyzet felelőssége a biztonság kérdésében, illetve abban a kérdésben is, hogy a nemzetközi szabványok, biztonsági szabványok megvalósuljanak a teherszállító hajókon. Az első lépés, amelyre összpontosítanunk kell a probléma kezelésekor, véleményem szerint, véleményem szerint a teljesítmények ellenőrzése, illetve a hajókon történő rögzítés kontrollálása még mielőtt más szabályokat hoznánk. Csak akkor ö, hozhatunk új szabályokat, hogyha pontosan tudjuk, mi történik a tengereken, mennyiben felelnek meg a jelenlegi jogszabályoknak. Köszönöm. Köszönöm, Paszka kolléga. Következőként Higgins kolléga következik két percben. Köszönöm, elnök úr. Brian Simpson kollégám nagyon fontos kérdéseket vetett fel. El kell mondanom, hogy egyáltalán nem vagyok elégedett a bizottság válaszával. Hát, hogy nem szívesen tesz semmit, vagy nem kész arra, hogy új dolgokat vegy, ö, vezessen be. Örülök, hogy felvetette a kollega, mert hogyha megnézzük a statisztikákat, azt látjuk, hogy a helyzet egyre rosszabb. Körülbelül 50%-a szállít a hajóknak nem mérgező anyagokat. ...94 óta egyre nagyobb a mennyiséggel szállított anyagoknak, úgyhogy igenis szabályozni kell. Aztán Nyilván a sebességhez is kapcsolódik ez a kérdés, mert most már sokkal gyorsabban haladnak ezek a hajók, 27 csomóval, úgyhogy itt nagyobb a lehetősége az összeütközésnek, úgyhogy itt is felmerül egy komoly probléma. Ami a hajó korát illeti, hogyha ezt megvizsgáljuk, azt tapasztaljuk, hogy a legtöbb 19-24 éves, ez pedig azt jelenti, hogy ez már önmagában problémát okoz. Úgyhogy igenis szükség van jogalkotói kezdeményezésre, egyszerűen nem maradhatunk tétlenül. Az EU vizeken működő hajós társaságoknak igenis felelősséget kell vállalniuk, de fel kell lépnünk, mert a helyzet egyre rosszabb. És ahogy Simpson úr is ö, ö, utalt erre, a balesetek zöme emberi ö, hiba miatt következik be. Köszönöm szépen. Köszönöm, Higgins kolléga. Következőként másfél percben Ajala Szender kolléganő kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr novemberben van 8 éve annak, hogy a presztízs hajó elsüllyedt. És azt hiszem, hogy ott nagyon nagy károk adódtak. Ez megmutatta, hogy milyen sok rossz döntést hoztak, mert ezzel kapcsolatban a múltban is a probléma egyik oka az volt, hogy például viharok alkalmával vesztek el konténerek, és azok lövedékként ö, funkcionáltak, tartályhajókat sértettek meg, nagyon sok területen lehet javítani, mint például a képzés, vagy a rakomány rögzítése, vagy a kikötői legénység személyzet képzése, hogy a hajók ne váljanak tengeri szörnyekké. A legjobb technikákat kell alkalmazni, hogy a konténereket biztonságos módon lehessen megrakodni, és így módon ne kerüljenek, ne forduljanak elő ilyen balesetek Például a vertikális gyorsulás okozhat problémákat a hajókon, hogyha ez növekszik. Tehát megelőző jelleggel kell fellépnünk, a rakodó személyzetet jobban ki kell képezni, és megfelelő stratégiákat kell végrehajtani. Természetesen az automatikus jeladókra is szükség van, hogy az elveszett konténereket fel lehessen lelni a Galileo segítségével lehet ezt megvalósítani. Köszönöm. Elnök, köszönöm Ayala Szender kolléga. Minden kollégának szeretném felhívni a figyelmét arra, hogy ne ö, olvassanak fel kétszeres sebességgel szövegeket, hogyha valakinek már megírt szövege van, akkor utalni szeretnék arra, hogy fennáll a lehetőség arra, hogy a tolmácsszolgálatnak ezeket a szövegeket előzetesen rendelkezésre bocsájtsák, és így a tolmácsok jobban tudnak tájékozódni. Köszönöm szépen, hogy ezt figyelembe veszik. Következőként Leif Fried kolléga következik másfél percben. Köszönöm, elnök úr, megpróbálom ezt tekintetbe venni. Örülök annak, hogy a 15. században még nem volt Európai Bizottság. Hogyha lett volna ilyen, akkor talán Kolumbusz és barátai a következő konténerek, konténer problémák miatt talán elsüllyedtek volna a hajóikkal, és soha nem jutottak volna el Amerikába. Tudjuk, hogy ki a vétkes ebben a problémában, és tudjuk, hogy valamit tenni kell, és mit mond az Európai Bizottság? Azt mondja, hogy nincs mit tenni. És ez egy olyan dolog, ami nem elfogadható, hogyha tudjuk, hogy a hibás rakodás, a vétkes, hogy túlterheltek a hajók, és nem feltétlenül a vihar miatt esnek ezek a konténerek a vízbe. És hogyha tudjuk, hogy egy ország a szabályozásait nem változtatja meg, akkor ki változtasson, hogyha nem az Európai Bizottság, amelynek gondoskodnia kell arról, hogy az európai felségvizeken megszűnjenek ezek az ártatlan állapotok. És itt nem csupán a környezeti károkról van szó, hanem emberéletek is veszélybe kerülnek, például a kisebb hajók, vagy a műanyag hajók esetében, amikor például Atlanti óceán találkoznak ilyen konténerekkel, akkor azok elsüllyednek ezek a hajók, és természetesen a hajók legénysége is. Hát ez egyáltalán nem olyan vicces, hogy valaki mentő mellényben az Atlanti óceánon hányódjon. Nos, ezt is tekintetbe kell venni, és teljesen hibás, hogy semmi nem történik. Nekem az a véleményem, hogy nagyon gyorsan szabályozást kell ö, meghozni az Európai Bizottságtól, hogy ezeket az állapotokat megszüntessük, hiszen ez veszélyes, ez rossz, valamit tennünk kell és az Európai Bizottság nagyon, nagyon sürgősen tennie kell valamit, hiszen ő a felelős, ezért köszönöm. Elnök, köszönöm, Leichtfried kolléga. Következzék a kezdi eljárás. Először Pirilli kollégának adnék szót. Entschuldigung, Herr Kollege Pirillo. Pirillo kolléga. Eh, elnök úr, az igazság az, hogy nem hallottam a hangját, elnök úr. A szóbeli kérdést a tengeren elveszett konténerekre vonatkozóan nagyon fontosnak ítélem. Ez egy fontos kérdést vet fel, különösen az Európai Unió tenger mellé kiterületei szempontjából. Éppen ezért azt hiszem, hogy szükséges, hogy az Európai Bizottság megfelelő biztosítást hozzon létre, hogy az ilyenfajta károk miatt felelősséget lehessen vállalni, hiszen ez gyakran veszélyes a tengeren elveszett konténerek esete. Fontos a magas szintű biztonság létrehozása a tengerhajózásban, egy sokkal kötelezőbb érvényű jogszabály révén, ami az áru rakodás ellenőrzését illeti, és természetesen az a mérgező anyagok illegális felrakására vonatkozó, ellen, vonatkozó ellenőrzést is meg kell szigorítani. Ezt már sok más alkalommal kértük. Köszönöm elnök, köszönöm Pirillió kolléga. Simpson kolléga zárja a kezdi eljárást. Well, President, I can... Tisztelt elnök úr, nagyon röviden kérek szót. Én is csalódottságomnak kívánok hangot adni a bizottság válaszát illetően. Természetesen egy széles körű megállapodás ideális lenne, és az IMO-t is be kellene vonni, de ez az egyik leglassabb nemzetközi szervezet, amely eddig létezett a világban. Csiga tempóban működik, nekünk pedig azonnali döntésekre van szükségünk. 2000 nehéz fém konténer, ha 2000 nehézfém konténert dobnék bele a tengerbe veszélyes anyagokkal, akkor bíróság elé állítanának, még már pedig ez történik a tengereken. Nem lehet Poncius Pilátusként eljárni és egyszerűen mosni kezeinket. Egy súlyos problémáról van szó, egy egyre súlyosbodó problémáról van szó, egy olyan problémáról, amelyel foglalkozni kell, tisztelt biztos asszony, és nem lehet ö, szép frázisok mögé bújni, hogy még ezt meg azt értékelnünk kell. Hallotta biztos asszony, hogy mit mondtak a képviselők, és kérem, lásson munkához. Köszönöm, Simpson kolléga. A vitát Kégen Quinn biztos asszony zárja. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm minden képviselőnek a részvételt a vitában, és értem a jelentőségét és fontosságát ennek a vitának. A bizottságnak előre kell lépnie, ezt is értem. Nagyon fontos, hogy olyan politikával rendelkezzünk, amely megoldja ezt a kérdést. Úgy gondolom, a, a vita azt mutatja, hogy milyen fontos ez a kérdés. Védeni kell a környezetet. Meissner asszony ö, to, kezdve Kolumbuszig jutottunk a vita során, és Kolumbusz a, ellátogatott Írország nyugati részére is, és nagyon örülök, hogy ezt a híres utazást felvállalta. Azért hangsúlyozni szeretném mindenki számára, főleg Simpson úrnak, akit annyira érdekel ez a terület, és olyan sokat foglalkozott ezzel a témával, hogy nagyon komolyan foglalkozunk a kérdéssel, Tudatában vagyunk annak, hogy egyre több konténer tűnik el a, a tengereken, és ahogy korábban is említettem, Kallász alelnök úr és a bizottság vizsgálja a kérdést, és hiszi, hogy nem csak az a probléma, hogy nincsenek megfelelően rögzítve a konténerek, hanem, arra, a, hanem annak is köszönhető, hogy túlsúlyosak. Aztán persze a hajó kora is fontos, ezt Higgins úr vetette fel. Ami a tengeri környezet biztonságát és védelmét illeti, rendkívüli prioritás ez a bizottság számára, ez kétségtelen. Itt nem engedhetünk. Kallász alelnök úr mindenképpen megvizsgálja annak a lehetőségét, hogy szükség van-e további intézkedésre, főleg ha együttműködünk önökkel, akkor sikerrel is fogunk járni ezen a területen. Már több eszköz áll rendelkezésre a biztonság céljából a tengeren elveszett konténerek vonatkozásában, ami a szennyezést illeti. A konkrétumokat illetően úgy tűnik, hogy nincs szükség Európai Uniós fellépésre, bár tudom, hogy az IMO nagyon lassan lép, a Nemzetközi Tengerészeti Szervez Szövetség és ezért a bizottságnak is foglalkoznia kell a kérdéssel. Én és Kálasz biztos úr is úgy gondolja, hogy a megfelelő fórum a Nemzetközi Tengerészeti Szövetség, és nyilván a rögzítés kérdését lehetne hangsúlyozni itt. Ide tartozik persze az is, hogy globálisan közelítsük meg a kérdést, ahol megfelelő eljárásokat, normákat dolgozunk ki. Úgyhogy a tagállami és más érintettek részvétele nagyon fontos, tehát először is a Nemzetközi Tengerészeti Szövetségbe kell ezt megvitatni. A bizottság itt megfigyelői státuszban van jelen. Biztosíthatom önöket arról, hogy a mai vita eredményeit továbbítom Kállász alelnök úrnak, és meg fogja vizsgálni ezt a kérdést, és megfelelően fog eljárni. Nagyon köszönöm. Köszönöm, Kegan Quinn biztos asszony. Ezzel a vitát lezártuk, és áttérünk Meissner asszony jelentésére. Az eddig elért előrelépések és új kihívások értékelése az integrált tengerpolitika területén. Négy percre megadom ezt.